Okay, colleagues, if everybody could, oh, it's very loud. If everybody could take their seat. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, hiszen egy picit csúszásban vagyunk, és egy nagyon-nagyon fontos kérdéssel kell foglalkoznunk ma délelőtt. Képviselőtársaim közül sokan részt vettek egy meghallgatáson múlt héten, Strasburgi héten, illetve egy vitán, ahol az ebből a válságról tárgyaltunk, illetve arról a válaszról, amelyet erre esetleg adnunk kell, adnunk lehet. Ebben a vitában világossá vált, hogy rövid távú sürgősségi válaszokat kell adni az ebolára, amely egyre több embert gyilkol meg, és amely a világ egyik legsúlyosabb válságává kezd válni máma. Másodszorban pedig a válságból hosszú távú tanulságokat is le kell vonnunk. Az az egyik kérdés, hogy mit kell ma tennünk. A másik kérdés pedig az, hogy hosszú távon hogyan tudjuk megakadályozni, hogy ilyesmi újra történjen. Megdöbbentett az a számadat, hogy több ember halt meg az ebolában azóta, hogy felütötte most a fejét, amióta, mint amióta 50 évvel ezelőtt diagnosztizálták ezt a kimutatták ezt a fertőzést. Tehát ebben a rövid időszakban többen haltak meg. Először is fogadjuk a napirendet, remélem, hogy mindenki számára az elfogadható. A meghallgatás végén mondom majd el a közlendőimet a jövő heti meghallgatásokról, de a koordinátorok úgyis tájékoztatják majd önöket. Úgyhogy már is az ebolára térünk rám. Az érintett államok szakértői vannak itt, mégpedig a súlyosan érintett államok képviselői, és vannak partnerállamok képviselői is, akik eh, segítséget nyújtanak, civil szervezetek képviselői, nemzetközi szervezetek, akik pedig aktívak az egyes érintett országokban. Először meghallgatjuk a legérintettebb országokból jövő szakértőket, és utána pedig önök tehetnek fel kérdéseket. Ezután pedig az EU intézményei tájékoztatnak majd a illetve válaszolnak az önök kérdéseire, illetve a szakértők által elmondottakra. Szakértőink. Rahim Szari, The ambassador of Sierra Leone. Sierra Leone az Európai Unióhoz rendelt nagykövete. Köszönöm, hogy itt eljött. Sans Frontier, Mr. Leon Prat. A Médecins Sans Frontières eh, ügyvezető ügyvezetőigazgatója Leon Prop úr, azaz tehát az orvosok határok nélkülről van szó. Eh, sajnos nem mindenki fér el itt a pódiumon, de üdvözöljük Önöket. And that, yeah, it's Médecins Sans Frontières, of course, on the ground in the effect. Az orvosok határok nélkül természetesen ott van az érintett országokban. Stoke a, az orvosok határok nélkül képviseletében, és Leumprop viszont az EU Vörös Kereszt képviselője, ő is itt van. Richard Brennan, az WHO Genfi központjából, Sara González a aid ről éttől, aki egyébként az USA EU-hoz rendelt misszióján dolgozik, és tudjuk, hogy az USA múlt héten egy jelentős humanitárius missziót indított útjára a térségre. Erről az öt, ettől az öt szakértőtől hallgatjuk meg a felszólalását, utána önök kérdezhetnek, majd pedig az EU képviselői az ECO és a DEFCO és a külügyi szolgálat főigazgatóságoktól, illetve a külügyi szolgálattól szólalnak fel. Kezdjük a szakértőkkel. Kérem a szakértőket, hogy arra koncentráljanak, hogy mi, melyek a rövid, igé, rövid távú igények, mit tehetünk mi az Európai Parlament, illetve az EU, illetve milyen hosszú távú következtetéseket lehet levonni a jelenlegi helyzetből, és hogyan lehet megakadályozni, hogy újra ilyen gyorsan fedüse fejét ez a járvány. Először is tehát uh, Ibrahim uh, Szorinak, uh, a Sierra Leone-nak, az EU-hoz és a belga királysághoz rendelt nagykövetének adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony! Én hosszú ideig én is képviselő voltam a saját hazámban, úgyhogy ismerem a parlamentek működését, és nagyon sok európai parlamenti képviselőt is ismerek. Elnökasszony, excellenciás hölgyek és urak, nagykövettársaim, tisztelt kép, deve tagok, tisztelt résztvevők, hölgyeim és uraim. Először is nagy hálámat szeretném kifejezni azért, hogy a szakbizottság ezt a fontos találkozót összehívtam, hogy a Manu folyó területén kialakult ebből a járványról, valamint Libériában és Giniben fejét felütött járványról beszéljen. Egyre inkább figyel a nemzetközi közösség erre a járványra, és arra, hogy milyen választ lehet adni az EVD-re, illetve az ebola vírus betegségre. Gratulálni szeretnék ahhoz is, hogy idén áprilisban megválasztották van a kitönöket először, másokat pedig már több egyére európai parlamenti képviselőnek. Amióta májusban az első feltűnt, felütött a fejét Giniben, Libériában és Sierra Leone-ban. A betegség a Sierra Leone i kormány szorosan együttműködik fejlesztési partnereivel, azért, hogy megakadályozzuk a vírus elterjedését, a krízisre adott válaszképpen a kormány a WHO-val, a Világegészségügyi Szervezettel, a Medicine Sans Frontierrel, az Orvosok Határok nélküllel, az UNICEF-fel és más nemzetközi testületekkel egy együttműködési formát alakított ki. A cél az volt, hogy a minisztériumok és a különböző ügynökségek közötti együttműködést egy hat hónapos átfogó stratégiával alakítsuk át, és olyan rendkívüli intézkedések meghozatalát tegyük lehetővé, melyel megakadályozható a betegség terjedése. A 60, illetve 90 napos EVD um, illetve a vírus 60 és 90 nap alatt gyorsan felütötte fejét, és már ekkor elkezdtük a WHO-val, az MSF-fel, tehát a Medicine Sans Frontierrel és a nemzetközi szervezetekkel az együttműködést annak érdekében, hogy megfelelő választ tudjunk adni. Közegészségügyi rendkívüli állapotot hirdettünk ki augusztusban, ehhez azért, erre azért volt szükség, hogy karanténokat lehessen létrehozni a betegség epicentrumában, és korlátozni lehessen a gyülekezés szabadságát, és szigorú temetési szabályokat lehessen elfogadni, illetve le, egyet, együtt működünk már most a helyi vezetőkkel, a civil szervezetekkel, akár zenészekkel, a Market Women szervezettel és a médiumokkal. Nagyon fontos a határozott fellépés azért, hogy megakadályozzuk az emberről emberre való betegség terjedését. Különösen figyelembe véve, hogy milyen szoros szociális és személyi kapcsolatban élnek a Sierra Leone-i állampolgárok. Elnök asszony, figyelembe véve, hogy a négy ország közül főleg három országot érint a betegség, a elefántcsontpartot nem, ezek ugye mind a Manó eh, folyó medencéjében lévő országok. Figyelemben véve ezt, tehát eh, a Sierra Leonei kormány koordinált fellépést eh, sürgetett az MRU-val és az ECOVAS-szal úgy, hogy 2014. augusztus 1-én egy magas szintű találkozót is megtartottunk, amelynek célja az volt, hogy megállapítsuk, hogy mit kell tenni egyrészt a, a járvány tovább terjedésének megakadályozása érdekében, másrészt annak érdekében, hogy nemzetközileg ne terjedjen tovább ez a járvány, és hogyan lehessen a légi kikötőkön és határokon szűrni az utasokat. Bár volt pozitív válasz is, pénzügyi, orvosi és logisztikai támogatást kaptunk, de a régiót még mindig maga alá gyűri ez a hatalmas kihívás, amely a betegségre adott válaszból hárul rám. A csúcs után a Sierra Leonai kormány megfelelő intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a közvélemény és a fejlesztési partnereink által megfogalmazott intézkedéseket tegyük. Egyrészt a befogadó központok kapacitását kibővítettük, további kórházi ágyakat biztosítottunk. Másodszorban a minták ellenőrzését szolgáló laboratóriumok kapacitását kibővítettük, harmadsorban további járműveket és mentőautókat szereztünk be, és növeljük a logisztikai támogatást negyedsorban. A PPE-ket, tehát a személyes védőberendezéseket, öltözeteket is bevásároltunk, ötöt sorban ebből a specifikus oktatást biztosítunk az egészségügyi dolgozóknak, hatos sorban pedig kibővítjük a hotline-t, a sürgősségi vonalat. Elnök asszony, a múlt héten Sierra Leone kormánya rendkívül intézkedés hozott, amikor is azt kérte az embereket, hogy három napig maradjanak otthon. Ez egy speciális figyelem felhívó intézkedés volt a monitorozás, az ellenőrzés érdekében, illetve hogy figyeljük azt, hogy milyen eredményei vannak a kampánynak. A cél az volt, hogy 100%-ban eljussunk a különböző családokhoz megfelelő információval az eboláról, hogy az val fertőzött emberek elfogadását ösztönözzük, főleg a gyerekekét a közösségben hogy a kézmosás fontosságára hívjuk fel a figyelmet, ebből a szempontból 1,5 millió szappant osztottunk ki. Ezen kívül, hogy az egészségügyi rendszerben ismét bízanak az emberek. Nagyon fontos volt a közösségi szintű struktúrák létrehozása. Elnök asszony, annak ellenére, hogy küzdünk az ebola ellen, egyszerűen hiába intézkedünk minden síkon, nem tudjuk legyőzni ezt a betegséget. Az emberek félnek, és nem tudják megérteni azt, hogy micsoda betegség ez, amelyek következtében az emberek meghalnak, és egyszerűen nem is tudják eltemetni szeretteiket. Annak ellenére, hogy nagyon sok intézkedést hoztunk, a válság egyre mélyebb, és a vírust egyszerűen nem tudjuk leküzdeni, annak ellenére, hogy mindent megteszünk ennek érdekében. Eddig 1745 ebola fertőzöttről tudunk, ezek közül 505-en haltak meg. A vírus egyszerűen már mindenkit elért, az egészségügyi dolgozókat is, akik közül már több mint 34-en vesztették életüket, köztük azok az orvosok is, akik küzdenek a vírus visszaszorítása érdekében. Emiatt egyre nagyobb a félelem, és ezért nehéz megfelelően fellépni még olyan betegségek esetében is, amelyek nem az ebolához kötődnek. A nemzetközi közösség és az Európai Unió is tanúsíthatja, hogy Sierra Leone mekkora előrelépést tett már a béke konszolidálása érdekében, az államépítés, illetve az intézmények megerősítése, a demokratikus vezetés, a közrend támogatása, az emberi jogok és a nők különböző jogokkal való felruházása terén. Az ENSZ integrált békeépítő missziójának visszavonása után, amelyre márciusban került sor, szinte sikertörténetet könyvelhettünk el. Azonban nagyon nagy probléma, hogy a, az infláció, amely eddig óriási volt, most már egy számjegyű lett, és 6,5% volt csak áprilisban de 2012. decemberében pedig 12%-os volt, ami a GDP-t illeti, 3,3%-ot fog visszaesni a 11,3%-ról 8%-ra. A gazdaságra gyakorolt hatás az elmúlt 5 hónapban egyszerűen katasztrofális. Ez a válság az élet minden területén tapasztalható, főleg az oktatás terén, hiszen az iskolák és különböző oktató intézmények egyszerűen nem tudni, mikor nyitnak újra. Elnök asszony, Sierra Leone, Guinea és Libéria a nemzetközi közösség tagjai, és továbbra is szeretnének megfelelő szerepet betölteni. Ma azonban óriási feladatok állnak előttünk, és kérjük, hogy azok az országok, amelyek a járataikat leállították ezekbe az országokba, gondolják meg, hiszen sem a HU, sem a Médecins Sans Frontières nem tud megfelelő segítséget eljutatni ezekbe az országokba. Így. Tekintettel arra, hogy kitört az ebola járvány, a nyugat-afrikai nagykövetek Brüsszelben, az Ákácsi országok nagyköveteivel beindították az ebola diplomáciai offenzívát annak érdekében, hogy további partnereket toborozzanak az orvosi, pénzügyi és szakmai területen is. A cél, hogy egyszerűen leállítsuk ezt a járványt. Elnök asszony, hadd mondjam el ez alkalom, hogy Sierra Leona kormánya mennyire hálás az Európai Uniónak az 150 millió eurós csomagér, amelyet felajánlottak, illetve 12 millió eurós költségvetési támogatásért, amelyben segíteni kívánnak az egészségügyi ágazat megerősítése érdekében melynek célja pontosan az, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat fejlesszük a megfelelő kormányok számára. Ezen kívül nagyon fontos az élelmiszer biztonság, a víz, a szanitér rendszerek biztonságosá tétele a nyugat-afrikai nagykövetek szeptember 19-i ülésükön ebben az évben, illetve az Európai Unió külügyi szolgálata további 80 millió eurót ö, ígért a tagállamok részéről az átfogó EU fellépés keretén belül az ebola válság miatt. Elnök asszony, végezetül szeretnénk köszönetet mondani az EU parlamenti képviselőtársainknak támogatásukért az ebola elleni harcban. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. We've also been joined by the Ambassador Guinea in this... Nagyon köszönöm. Guinea nagykövete is itt van körünkben. Nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk. Biztos vagyok benne, hogy minden képviselünk szolidaritásáról kíván tanúbizonyságot tenni ebben a nehéz helyzetben. Nyilván, hogy gyakor, a gyakorlatban mit tehetünk, ezt meg kell vizsgálnunk. Köszönöm. Christopher Stokes, a Médecins Sans Frontières képviseltében a második hozzászólók. Kérem, mondja el, hogy szervezete hogyan tevékenykedik a helyszínen. Kérem, 8 percben próbálja meg összefoglalni. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a Deveszak Bizottságban. Nagyon jó, hogy a parlamenti meghallgatást tart ebben a kérdésben. Arra kértek, hogy tájékoztassam önöket a helyzetről, és beszéljük arról, hogy a válaszadásban milyen problémák jelentkeznek. Teljesen világos, hogy még mindig eh, mind a három leginkább érintett országban még mindig nem sikerült eh, megfelelő választ adni. Libériában, Moróviában a kezelési kapacitás az ebola paciensek számára lényegében nem nőtt az elmúlt hónapokban. És a kórházokból elutasított és a közösségükbe hazaküldött betegek száma még mindig nagyon magas. Tehát eh, nagyon tele vannak ezek a központok. És a főváros, a Monorovien kívül pedig még ennél kevesebb történik egy pár tucat plusz ágyat sikerült kialakítani Monrovien kívül a válság létrejötte a Sierra Leona, Leonéban nőnek a betegek száma, nő a betegek száma, és um, jelentős növekedésre lehet számítani. Fritanban például Fritamból Kinemába, vagy pedig az ország más részébe szállítják a betegeket, mert még mindig nincsen elegendő ebola kezelési kapacitása a városban. És múlt héten először pedig Kinemában is megteltek a kórházak, és egy új központot kellett nyitnunk. Giniben, Gineában, ahol az Index ügy jelentkezett 6-7 hónap hónappal ezelőtt itt ütötte fel a fejét a betegség. További epidémiai csúcsot látunk egy-két területen, és egy-két területen felütötte a fejét a betegség. Konaszinszi területén például teljesen kicsúszott az ellenőrzés alól a betegségem fennáll a veszély annak, hogy szomszédos országokba is elterjed az e- ebola. Például beszámolnak arról is, hogy a elefántcsontparton is felmerülhet a betegség. A betegek, mint beszámoltam róla, újton újra elküldik a kórházakból, nem tudják őket felvenni, visszaküldik a közösségeikbe, honnan jönnek, és tovább terjesztik a betegséget exponenciálisan nő a betegségek száma, három hetente megduplázódik a betegségek száma, és a jelenlegi válaszadás eh, időzítése ezért nagyon fontos. Visszatérek arra, amit Sierra Leone öm, nagykövete mondott, krízis van a krízisen belül, Monroviában például egyetlen nyitott öm, kórház sem működik, illetve a kórházak teljesen tele vannak, és egyszerűen nincs sehol, nem lehet sehol sem kezelni a betegeket. Ez is egy krízis, amelyet kezelni kell. Az ebola epidémiát példátlannak nevezzük, és egyre inkább feltűnik az EU intézményeknek, az ENSZ tagállamoknak, az ENSZ biztonsági tanácsállamainak és nagy országoknak, Kínának, Japánnak is, hogy milyen súlyos ez a betegség, és végezetül 5-6 hónap elteltével megfelelő választ kezdenek adni az országok. A krízis előrejelezhetetlen volt ilyen módon, de hogyha worst case scenario működik, akkor még mindig ki kevés a válaszadás. Az USA 17 központot 1700 ágyjal biztosít, az Egyesült Királyság viszonylag kevés ö, választ ad, és Franciaország egy ebola kezelési központot biztosít. Jelenleg még nem látjuk, hogy az országok segítségnyújtása megérkezett volna, és hogy ezek igazán hatékonyan működnének és úgy látjuk, hogy elveszítjük a betegséggel szemben a versenyt. Az is teljesen világos, hogy az EU nem tudta a tagállamait mobilizálni ez idáig. Naponta tájékoztatjuk az EU tagállamokat, Franciaországot tájékoztatjuk, múlt héten, e héten Németország kérte, hogy briefeljük, tájékoztassuk őket, hogy mondjuk el, hogy milyen képzést kellene adni, és kin, kit kellene hogyan kellene eljuttatni a segítséget. Ez egy ilyen egyenkénti tájékoztatás, de koordinált választ még mindig nem látunk. Három oldalú választ kell adni. Ne, a nemzeti forrásokat mobilizálni kell, ez megtörténik, de ahogyan a nagykövet úr mondtam, az orvosok és az ápolónők voltak az elsők, az első áldozatok. Ez egy egészen drámai oldalának a betegségnek. A Monróviában például a betegek fele orvos és nővér volt, tehát drámai helyzetben van az egészségügyi ellátás, nagyon nehéz választ adniuk. Az NGO-k, a civil szervezetek egyre inkább jelentkeznek, jelen vannak, de hogy nagyon nagy kihívással szemben állnak is. A nemzetközi válaszadás még mindig nem kielégítő. Egy valamit szeretnék még hangsúlyozni. Teljesen világos, hogy minden intézkedés, amelyet foganatosítunk, figyelembe kell, hogy vegye a biztonságos megjelenés elvét. Tehát a orvosokat, a nővölőket, a nővéreket, akik megjelennek, megfelelően ki kell kiképezni, máskülönben fennáll annak a veszély, hogy még tovább erősödik az epidémia járvány hiszen például az eleinte maguknál, a munkatársaknál is a, a fertőződési ráta nagyon magas volt. A medivak intézkedései általában könnyen megszervezhetőek, de ez még nem történt meg. Lady Estonnak augusztus közepén írtunk, de július óta napirenden van ez az ügy. A orvosok határok nélkül és a többi szervezet önkénteseket küld, legalább 350 ordost küldtünk ki, és kértük, hogy a medivek megoldást biztosítsák, és a múlt héten kértük a medivek segítségét, és 48 órába telt, még egy repülőgép odaért, ráadásul az USA-ból jött ez a repülőgép, és nem az Európai Unió valamilyen országából, tehát a medivek válaszadását fel kell gyorsítani. Van itt egy további kérdés is, amelyről beszélni kell. Azt gondoljuk, hogy egy légi hidat viszonylag könnyű lenne megszervezni, a mintavétel, illetve a minták laboratóriumokba való szállítását, eh, illetve a gyógyszerek biztosítását. Az MSF, tehát az én szervezetem maga szervezi meg a légi hidat, mert egyszerűen nem tudtunk a tagállamok, illetve a nemzetközi közösség segítségére várni. Bevezetőjében a hosszú távú kérdésről is beszélt, és talán itt fejétem be, terápiai megoldásra, terapikus megoldásra is szükség van, ez teljesen világos. És mi mint mások is igyekszünk a megfelelő vakcinák kidolgozásában részt venni, és a kormányoknak és a gyógyszeriparnak együtt kell működniük, hogy sokkal gyorsabban megfelelő vakcinát találjanak az ebolára. És nagyon erős ösztönzőt kell adni a kutatásnak és a fejlesztésnek. Hangsúlyozni szeretnék, hogy ma nincsen az ebolára semmilyen fajta kezelés világos erőfeszítéseket kell tenni ezen a területen, és a forrásokat át kell csoportosítani. A mai egyedüli, ma az egyedüli válaszadási lehetőség abban rejlik, hogy konkrét a helyre menő orvosokat, nővérekből álló témeket küldjünk el, valamint a közösségek is megerősítsék a válaszokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon aggasztó a dolgokat hallottunk, itt a bizottság és a külügyi szolgálat képviselője is, úgyhogy majd szeretnénk hallani tőlük is. Leon Hop úr az EU Vörös Kereszt irodájának képviselője 6 percben következik. Köszönöm. A Nemzetközi Vörös Kereszt nevében szeretnék röviden áttekintést adni arról, hogy mit teszünk, és hogy szerintünk mik a prioritások, és említenék néhány kihívást is. Március óta foglalkozunk ezzel a problémával, és négy országban vagyunk aktívan jelen, közvetlenül, kilenc országban viszont előkészületi és ellenőrzési intézkedéseket hoztunk. Togó, Csád, Közép-Afrikai Köztársaság, Gambia, hogy csak néhányat említsek ezek közül. Ami a kezelést illeti, 60 központot hoztunk létre Kenyában, amelyek most már működnek, és a Médecins Sans Frontières szerint további kiegészítő segítségre van szükség. Nagyon sokat foglalkozunk a holttestek kérdésével, főleg Sierra Leone-ban és Gineában, mert sokkal fertőzőbbek, mint a fertőzött betegek. Több mint 1300 áldozata van ennek a betegségnek eddig, és rendkívül nagy igény van erre a szolgáltatásra. Nagyon fontos, hogy biztonságosan és méltósággal temessék el a halottakat, de ugyanakkor nagyon fontos ennek a szerepe abban is, hogy ne terjedjen tovább a betegség. A betegek szállításában is részt veszünk, a közösségi szinten segítünk az áldozatoknak. A nemzeti társadalmakat segítjük, 133 munkatársal Sierra Leone-ban, Gineában, Nigériában, körülbelül 400 önkéntest is kiképeztünk, hogy segítsenek nekünk. Végül, de nem utolsó sorban, a szociális mobilizáció is rendkívül fontos tevékenységünk egyikeként. 38 millió embert érint a betegség terjedése, vagy esetleg a járvány kitörése. Három héttel ezelőtt egy ebola kommunikációs fórumot hoztunk létre a UNICEF-fel, a hu val az ecovas a BBC médiákkal és a nyugat-afrikai médiákkal, Eh, ahol eh, minden média képviseltette magát minden szinten. Szükség van a sürgős eh, kommunikációs, mobilizációs fellépésre, hogy a járványt megállítsuk. Ezen kívül a járvány hatásainak csökkentése érdekében is legyenek azok szociális vagy gazdaságiak, és ehhez tartozik például az információ terjesztése is. Nagyon fontos, hogy a közösségek nevében is szóljunk, meg kell hallgatnunk őket is. A fórum ajánlásai a nemzeti és regionális tervek készítésére hívták fel a figyelmet, illetve nagyon fontosnak tartották a szociális mobilizációt is. Kelet-Afrikában hasonló fórum rendezését szorgalmaztuk, és azért mondom ezt, mert hisszük, hogy ezt a csatát csak akkor nyerhetjük meg, hogyha szembenézünk a félelmekkel, a plegykákkal. Ezek sokszor károsabbak, mint maga a betegség, mert pánikot keltenek. Ami a forrásokat illeti, és amire szükségünk van. Pillanatilag nincs elegendő támogatás, 30 millió euróra lenne szükségünk, de ennek pillanatnyilag csak egy negyed áll rendelkezésre. Szeretnénk megkétszerezni önkéntes állományunkat, mert pillanatnyilag még a jelenlegi tevékenységünket sem tudjuk biztosítani a jelenlegi forrásokkal. Tudjuk, hogy az adakozók és a partnerek inkább az eset kezelésre szállják adományaikat, de ez kevés hiszen önmagában ez nem tudja megállítani a járványt. A tevékenységek teljes spektrumát kell támogatni, a szociális mobilizációt, a szociális támogatást és a, test, a holtestek kezelését is. Változó a helyzet, és állandóan alkalmazkodnunk kell a változó szükségletekhez. Úgyhogy kérjük a partnereinket is, hogyha amennyire lehet rugalmasan segítsenek nekünk. Ami a biztonsági kérdéseket illeti. Az elmúlt hetekben nagyon sok ilyen probléma merült fel. Megtámadták a Vöröskereszt csapatait például, úgyhogy a helyi kormányoknak biztosítani kellene a Vöröskereszt és más humanitárius dolgozók biztonságát. Nagyon sok önkéntessel dolgozunk, akik nagyon nehéz körülmények között segítenek nekünk. A feladatunk az, hogy ellássuk a betegeket, úgyhogy munkatársainkat mindenképpen védenünk kell. Azonban azt is, hogy hatékonyan tudjuk evakuálni. Így elég nagy a kihívás előttünk a munkatársaink cseréjét illetően. Ami a hosszú távú prioritásokat illeti. Annyit szeretnék csak itt elmondani, hogy hisszük, hogy nagyon fontos kérdésekkel kell foglalkoznunk, még pedig úgy, hogy hosszú távon elkötelezzük magunkat a beruházások mellett az infrastruktúrákba, az alap egészségügyi ellátás biztosításába, de ugyanakkor a helyi civil társadalmi kapacitások építésével is, mint például a Vörös Kereszt. Ezen kívül be kell fektetni a közösségi lehetőségekbe. Ahogy telik az idő, egyre nagyobb nyomást jelent számunkra ez a válság. Nagyon fontos, hogy időben lépjünk fel, nem várhatunk már tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Következő felszólalunk Richard Brennan, aki az Emergency Risk Management, eh, a sürgőségi kockázat kezelési igazgatója WHO-ban. Jentben köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget, hogy felszólalhatok itt. Az itt elhangzottakra szeretném építeni felszólalásomat. Hogyan korábban elhangzott példátlan sok szempontból ez a betegség léptékében, földrajzi terjedésében, ez az első olyan betegség, amely sok országot, majd pedig öt országot érint az exponenciális növekedés tekintetében is, és abban is példátlan, hogy városokban ütötte fel a fejét a betegség. Szeptember 22-ével több mint 5800 esetet regisztráltunk, 2800 halál esethez vezetett ez öt országban. Ez több eset, ahogy az elnök asszony is mondta, mint amennyit be, mint a hányan az ebolába valaha belehaltak idáig. 240 eh, egészségügyi dolgozó is elkapta betegséget, a feléjük, felük meghalt, az libériai egészségügyi dolgozók 2%-a fertőzött. Hatalmas kihívással állunk szemben. Van tervünk, van stratégiánk, de ahogyan a korábban felszólalók mondták, még mindig nem rendelkezünk kellő kapacitással, hogy a terv céljait teljesítsük. Tudjuk, hogy mit kell tenni. Az ENSZ az igények és a szükségletek áttekintésével lért fel, és meghatározta, hogy a következő 6-9 hónapban hogyan lehet az ebola terjedését megállítani, és Öt célt eh, soroltak föl, a betegség átadásának megállítása, a betegek kezelése, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve az orvosi szolgáltatások, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való újraelindítása, valamint a más forrásokhoz, a egészségügyi élet szolgáltatásokhoz és az élelmiszerhez, tiszta vízhez való hozzáférés. Negyedsorban a stabilitás megerősítése, hallottuk, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a stabilitás megródjon ezekben az országokban, biztosítani kell tehát, hogy a kormányok működjenek, és ötöt sorban meg kell akadályozni a betegség más régiókba való tovább terjedését. Öt világos cél ez, és tudjuk, hogy mit kell ehhez tenni, de ehhez további forrásokra van szükség, pénzügyi, anyagi és személyi forrásokra van szükség. A WHO és partnereink sok lépést tettek az intézkedések megerősítése érdekében. Négy alapvető eleme van a válaszunknak. Egyrészt az alapvető epidemiológiai intézkedéseket erősítjük meg, próbáljuk megtalálni a beteg, betegeket, növeljük a laboratóriumok kapacitását, és a kezeléshez való hozzáférést kiterjesztjük áttekintjük a temetési jegyzőkönyveket, és igyekszünk mindenkit kiképezni a biztonságos temetés protokolljáról. És természetesen próbáljuk elosztani a mítoszokat a helyi közösségekben. De ennél többet kell tennünk, reaktiválnunk kell a szét zuhant egészségügyi szolgálatokat az érintett országokban, harmadszorban figyelembe véve a betegség terjedését, ahogyan az előttem szólók is elmondták. Látni kell, hogy a kezelésre, rendelkezésre álló ágyak száma nem kielégítő. Úgyhogy sajnos más opciókat, kiegészítő intézkedések opcióját is meg kell fontolnunk, és ezek és így most úgynevezett Ebola K egységeket is alkalmazunk a közösségek, a helyi közösségek szintjén. Ez egy olyan opció, melyet nem szívesen alkalmazunk, de kevés más alternatívá rendelkezésünkre jelenleg. Választ kell adnunk ugyanakkor a betegség más országokba és más régiókba való terjedésének veszélyére is. A WHO mindent megtesz annak érdekében, hogy gyors válaszadási kapacitással rendelkezünk, illetve megakadályozunk a betegség terjedését. Nem mondhatjuk, ahogyan az előttem mond, szólók is elmondták, hogy, hogy már kezünkben van a betegség, hogy leszabályozzuk a helyzetet, hiszen egyre újabb és újabb esetek ütik fel a fejüket. Több kapacitásra van szükségünk az országokban, és több együttműködő partnerre van szükség. Ahhoz, hogy az ebola kezelési egységek működjenek, az USA kormánya elkötelezte magát 17 ilyen száz ágyas egység felállítása mellett, de nagyon kevés partnerük van, hogy ezen egységek működjenek. Az USA kormánya nem biztosít orvosokat, tehát partnerekre van szükségünk, hogy ezeket az egységeket üzemeltessék, és a, abból, ebből a K egységek működésére, működtetésére is kevés ember áll rendelkezésünkre a laboratóriumi kapacitás sem kielégítő, és további laboratóriumi kapacitásra van szükség, és további partnerekre van szükség annak érdekében, hogy gyors választ tudjunk adni a kihívásokra. Mindezt figyelembe véve azt mondhatjuk tehát, hogy az a probléma, hogy a nemzetközi partnerek toborzásában is akadályokba ütközünk. Az előttem felszólalókból hallhatták, hogy az abszolút elengedhetetlen, hogy az orvosok és az egészségügyi munkások kimenekíthetők legyenek teljesen függetlenül attól, hogy milyen ország állampolgárai vagy milyen szervezetben dolgoznak, máskülönben nem fognak jönni, nem jelentkeznek önkéntesnek. Biztosítani kell, hogy a nemzetközi munkatársak azonnal légihiddal kimenekíthetők legyenek, és biztosítani kell azt is, hogy az országokba és az országokból jövő repülőkre felférjenek, már pedig nagyon sok légitársaság beszüntette a járatát ezekben az országokban. Az is nagyon fontos, hogy az sok kormány, például az USA kormánya által felállított egységek működjenek, és az a Sierra Leone-ba telepített 500 ebola beteget kezelő ágy is minél hamarabb fogadhassa betegeket, és a Gánában lévő ENSZ egység is kiterjeszthesse munkáját az érintett országokra. Az a fontos, hogy ezeket a struktúrákat és a koordinációt egy irányba szervezzük, koncentráljuk az erőfeszítéseinket a logisztikára, a koordinációra, és persze a katonai, akárha szükség van katonai segítségnyújtására, és a közegészségügyi célt kell szem előtt tartanunk, hogy megakadályozzuk a betegség tovább terjedését öt gyors összefoglaló pontot szeretnék mondani. Egyrészt kritikus pontot értünk el, hogyha nem növeljük jelentősen a következő hetekben a kapacitásunkat, akkor hatalmas kihívások előtt állunk majd, hogy megakadályozzuk a betegség terjedését, és bizony endemikussá válhat a betegség az érintett országokban. Mondom, ha nem lépünk fel nagyon gyorsan felszólítjuk a tagállamokat, hogy dolgozzanak együtt velünk, határozzák meg, hogy mit tudnak kínálni, milyen csapatokat tudnak kínálni, kiket tudnak küldeni, akik az USA és az Egyesült Királyság kormány által küldött tábori kórházakban dolgoznának. Az öt ország jelenleg csak 20 partnerük van, sokkal több partnerre van szükség az öt országban való munkára. Arra is szükség van, hogy a tagállamok az orvosok és az egészségügyi munkatársak azonnali evakuációjában segítséget nyújtsanak. Tudom, hogy az Európai Unió megvizsgálta ezt a kérdést az elmúlt hetekben, de mi mint mások is elégedetlenek vagyunk az ügy előrehaladásának tempójával, és arra sürgetjük önöket, hogy hozzák létre ezeket a mechanizmusokat, hiszen egész addig, amíg nem biztosítjuk, hogy az orvosokat ki tudjuk menekíteni, senki nem vállalkozik majd újabb önkéntesnek. Fontos a megbízható légihíd működtetése, és arra is ösztönözök a tagállamokat és az ENSZ-ben lévő partnereinket, hogy ahogy az ENSZ missziója egyre inkább feláll, és egyre több katonai segítséget is kapunk, ne feledkezzünk meg a közegészségügyi célról. Az volt a cél, hogy 6-9 hónap alatt megállítsuk a betegség terjedését, és ne arra koncentráljunk, hogy a logisztikát öncélból tartsuk fel, hanem az a lényeg, hogy a betegség ellen küzdjünk minden erőnkkel. Köszönöm szépen a lehetőséget. Um, thank you. We are taking note of these requests. Köszönöm szépen, hogy feljegyezte, hogy mi a sürgős fellépés, a bizottság is ezt teszi. Utolsó szakértőnk mert hallottunk a nagykövet úrtól, az ott jelenlevő ügynökségektől, a hútól, amely koordinálja a fellépést. Most pedig az egyik, mi, az egyik partnerünktől hallunk, az amerikai fél részéről, akik három ezer fővel segítenek ott a helyszínen. Szeve González úr következik hat percben, parancsoljon. Asszony, bocsánat. Jó reggelt kívánok, tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy eljöhettem önökhöz. Az Egyesült Államok egyet értenek azzal, ami a Strasburgi állásfoglalásban áll, hogy az ebola járvány óriási fenyegetés globális szinten, úgyhogy globális fellépése van szükség. Ma el szeretném mondani, hogy az USA milyen stratégiát képvisel, és három célt megfogalmazni. Először is vissza kell szorítani a járvány kitörését, másodszorban el kell érni a helyiekhez, harmadsorban a struktúrát kell erősíteni, negyedik pontban pedig fel kell lépni ellene. Most hadd mondjam el, hogy az Egyesült Államok hogyan járul ezekhez hozzá az Egyesült Államok egyre több erőfeszítést tesz. Augusztusban egy külön csoportot küldött a régióba amerikai szakértőkkel, akik erre a specializálódtak. Ezen kívül a Védelmi Minisztérium képviselői is ott voltak. Több országban a helyi kormányokkal koordinálnak, prioritásokat állapítanak meg, és segítenek a helyszínen. Eddig az USA több mint 100 millió dollárt költött el a helyszínen, és 70 milliót próbál a továbbiakban is elhatárolni. 16 millió tonna anyagot szállítottunk el, támogatjuk az élelmiszersegélyeket is. Libériában az ENSZ, a civil szervezetek képviselővel képzünk és bevetünk egészségügyi dolgozókat. A célunk az, hogy 3400 kórházi ágyat biztosítsunk a betegek számára. A múlt héten Obama elnök úr bejelentette, hogy még többet teszünk ennek érdekében. Katonai központot hozunk létre Libériában, Libériában 3000 katonával, hogy segítsünk a polgári erőfeszítésekben. Ezen kívül egy bázis is létrehozunk a régióban, annak érdekében, hogy megfelelő berendezések és megfelelő munkatársak álljanak rendelkezésre. Így új speciális egységet hozunk létre, 500 egészségügyi dolgozóval hetente, és a különböző kórházak segítése céljából a Védelmi Minisztérium egy milliárd dollárt kész szánni erre a tevékenységre. Azonban szükség van egy olyan stratégiára is, amely a helyi közösségekhez jut el. Ezen kampány keretén belül a kiszolgáltatott háztartásokat, családokat megfelelő információval, illetve 400 ezer védelmi felszerelési csomaggal látja el. Tragikus, hogy a nem megfelelő információ még mindig gátolja a hatékony fellépést. Az USA segít ebben is, ezért a helyi nyelveken próbálja támogatni a televíziós és rádiós közvetítéseket, a különböző reklámtáblák felállítását. Végül pedig a, a klinikai kísérleteket támogatja, 58 millió dollárt kért Obama elnök úr a különböző kísérletekre, hogy kidolgozhassuk a hatékony vakcinát, ami a hosszú távú hatásokat illeti. A nemzetközi partnerekkel arról tárgyalunk, hogy hogyan tudunk hosszú távon segíteni a régióban a stabilitás megőrzése érdekében. Itt az élelmiszerbiztonság, a humanitárius védelem, a kormányok stabilitása, biztosítása, hogy az alapszolgáltatásokat biztosíthassák, illetve a fiskális kapacitások támogatása a négy legfőbb terület. Nagyon sok koordinációra, időre van szükség az új realitások kezelésére. Az Egyesült Államok alaptámogatást, élelmiszer segélyt, biztosít, ezen kívül vizet, főleg az elszigetelt közösségek számára. 100 millió eurós költségvetési támogatást is fölajánlottunk, ezen kívül fiskális támogatást. Már globális kampányt is beindítottunk a lakhatási szanitér körülmények támogatása érdekében, a jövőbeli válságok elkerülése érdekében. Nagyon sok regionális, nemzeti szervezet az Európai Unió segítségével tesszük ezt, ahol a fehér, az, e- az Európai Unió a Fehérházban is tanúbizonyságot tett erről. Nyugat-Afrikában három éven belül szeretnénk létrehozni olyan körülményeket, amelyek segítségével az ilyen járványokkal, mint az ebola hatékonyan tudjuk felvenni a harcot. Reméljük az EU is segít ebben nekünk. Ami pedig a donorok koordinációját illeti. Az USA hisz abban, hogy alapvetően fontos, hogy megfelelő vezetés álljon ennek élén. David Navarát vezettük, neveztük ki a mi részünkről, és reméljük, hogy megfelelő reagálásra gyelünk. A HU 28 roadmap-et készített konkrét akci- fellépések támogatására. Nagyon fontos, hogy az ENSZ-t támogassuk, hiszen nagy a kihívás. Megfelelő csoportokra van szükség, az USA, ENSZ, az Egyesült, az, az Európai Unió és tagállamai vesznek részt ebben. Sierra Leone-ban mi próbálunk vezetni, Franciaország is jelen van a térségben ezen kívül az európai átfogó fellépés is optimizálja az európai emberi és pénzügyi források felhasználását. Óriási a kihívás, úgyhogy szeretnék az európai nagylélkűségre utalni most. Kétségtelenül a pénzre szükség van, de a kapacitás, a természetbeni kapacitás építés még fontosabb talán, hogy segítsünk a civil szervezeteknek az ENSZ kéri az európai országokat, hogy segítsenek a légi fellépés terén, a légi hidak kiépítésében, az orvosok képzésében, az egészségügyi dolgozók támogatásában. Nagyon fontos, hogy megfelelő helyi szolgáltatást tudjunk nyújtani egészségügyi szempontból, de ugyanakkor evakuálni is tudjunk, hogyha szükség van erre. Közösen finanszírozunk egy Afrikai Uniós missziót az egészségügyi dolgozók érdekében a térségben. Nagyon fontos, hogy ez a modell követőkre találjon. Nagyon fontos, hogy ösztönözzük az ENSZ missziót a békefenntartás terén is, hiszen ez is fontos az ebola kitörése szempontjából. Nagyon fontos, hogy szigorúan ellenőrizzük a fertőzötteket, hogy ne terjedjen tovább ez a betegség. Információszolgáltatás, a legjobb gyakorlat rendkívül fontosak itt a területen. Össze kell ülnünk, hogy hogyan informáljuk legjobban a helyieket, a médiákat. A magánszférának is ki kell vennie részét a segítségnyújtásban ahogy Obama elnök úr is elmondta, olyan járvány ez, amely először csak rosszabb eredményeket tud felmutatni, mielőtt még jó híreket hallanánk e felől. A bátor egészségügyi dolgozók saját életüket teszik nap mint nap kockáz, kockáz, kockáztatják saját életüket nap mint nap a térségben. Továbbra is segítünk Európával együtt a térségben, addig, amíg biztonságosá nem tehetjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. adtam még plusz időt azoknak az embereknek, akik az első kézből tudnak beszámolni a tapasztalataikból. a diaszporáról beszélt, az én országomban, Sheffieldben találkoztam a, diasz, a Sierra Leone-i diaszpora képviselőivel, és ők is keresik a lehetőséget, hogy hogyan segíthetnek, de vannak libériaiak és giniaiak és Giniből jövő állampolgárok is. Fontos tehát, hogy a diaszpora segítségét is fel tudjuk használni. Időt szeretnék biztosítani persze a külügyi szolgálatnak és az Európai Bizottságnak is. Jelzem, hogy négy kollega kért szót, kérdezem, hogy ki kér még szót a képviselők közül. El akarom osztani felszólalási időt. Goerens, Michel Rivazi, Maurice Ponga, Catherine Beda, Lola Sanchez. Does anybody else... Ők kérik a szót, kérje még más a szót. Erikem, csak azért, hogy mindenki szóhoz is jusson. And then the ambassador from Guinea wants to... Aztán Guinea nagykövet úr, persze, mindenképpen lehetővé tesszük. Tehát tíz képviselő kért szót. Kérem tehát, hogy mindenki két percben korlátozza felszólalását. Utána még, ha marad időnk, akkor ismét lehet kérdést feltenni, tehát hagyjuk maga a két perces felszólalást, utána az EU szervei kapják meg a szót, és utána meg esetleg ennek fényében a képviselők újra szót kapnak. Szia Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm minden felszólalónak a felszólalását, és um, Sierra Leona és uh, Gini nagyköveteivel pedig szolidaritásomat szeretném kifejezni. Jó vitát folytattunk le múlt héten Strasbourgban, és jó állásfoglalást fogadtunk el. De hát valószínűleg a következő plenáris napi rendjére is kerül ez a kérdés, hiszen valószínűleg addig megduplázódik a fertőzöttek száma. Olyan dinamikusan változik a helyzet, hogy múlt héten Strasbourgban Georgieva asszony azt mondta hogy nincsen nemzetközi munkatársa, aki megbetegedett, de ma már tudjuk, hogy a Médecins Sans Frontier egy munkatársa elkapta a betegséget. És azt is hallottuk, hogy 48 óra telt az érintett evakuációja. 48 óra telt, mire az USA tudott küldeni egy repülőgépet, a, a, a, mivel ezt az orvost Európába szállították. Arról hallunk tehát, hogy le vagyunk maradva, és az ígéretek és a valóság között valóban szakadék tátog, bár előrehaladást értünk el, de ez még mindig nem kielégítő. Arról is kaptam tájékoztatást, hogy az MSF, tehát az orvosok határok nélkül or központjaiba haza kell küldeni a fertőzötteket, mert nem rendelkeznek kapacitással, tehát tudván tudva, hogy betegek, visszaküldjük őket a hazájukba, a saját közösségükbe, és így tovább terjesztik a betegséget. Ez elfogadhatatlan. És azt gondolom, hogy talán még mindig nem elegendő politikai nyomást gyakoroltunk a döntéshozókra, amelyel az intézkedéseket meghozhatják. Múlt héten az állásfoglalás arra sürgette a tagállamokat, hogy sürgőség intézkedéseket hozzanak, határidőket is határozzanak meg. Azt gondolom, hogy eljött annak az ideje, hogy megvizsgáljuk, hogy a mi szakbizottságunk mit tehet, mit tehet annak érdekében, hogy számon is kérjük a válaszadást a tagállamoktól. Ezért kíváncsian várom, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat munkatársai mit mondanak. De nagyon fontos az is, hogy használjuk a rendelkezésünkre álló politikai nyomásgyakorlást annak érdekében, hogy konkrét intézkedéseket tegyenek a tagállamok. Végezetül nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy az ENSZ vegye át a fellépés vezetését. Nincs lehetőség, nem szabad megengedni, hogy az egyes ügynökségek egymással vitázzanak, versenyezzenek. Az ENSZ-nek át kell vállalni a fellépés vezető szerepét, és ezzel áram mondandómat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gőrensz képviselő. Euh, Köszönöm elnök asszony a szót. Azt hiszem, hogy gyorsabban kell fellépnünk, mint a vírus, pedig ez nem így van. Már ezt a múlt héten is jelezhettük Strasbourgban, hogyha még egy évre volna szükség, hogy megindokoljuk azt, hogy legalább 20%-át kellene az alap egészségügyi szolgáltatásoknak és a szociális szolgáltatásoknak a fellépése, ugye az ebola válság már elég lenne ehhez. Nyilván mindenki felveszi a harcot az ebola ellen, az MSF, a Vörös Kereszt, és persze a humanitárius segítségnyújtók is. Aztán ott van az Egyesült Államok kormánya is, hiszen rengeteg dolgot küldött oda, humanitárius segítséget is, katonai segítséget is, hiszen erre szükség van most ebben a régióban, hiszen két hét múlva kétszer annyi lesz az áldozat, tehát a fertőzöttek száma is, úgyhogy szükség van erre. Persze nagyon jó, hogyha jövőre is tekintünk, hogy elkerüljük az ilyen válságokat, azonban ahogy a kezdetek kezdete óta e, ezt a e, válságot kezelték, ez egyszerűen botrányos. Én fanatikus vagyok e, az ilyen szempontból. Kihúzta meg a vészharangot már az elején. semmi nem történt. Mindenki nagyon jól tudta, hogy mi történik, de senki nem, semmi nem történt. Mit tesznek a nemzetközi szervezetek? Azt hiszem kicsit még korai lenne, de azért mégis föl kell tenni a kérdés, hogy ki mit tett, mikor, ki mit nem tett, mikor, hol a felelősség kérdése. Kérdésem a bizottsághoz. El tudják-e mondani azt, hogy hol tartunk most? Mi a helyzet? Mi az, ami túl lassan halad? Mi az, ami megreket? Azért, mert nincs megfelelő pénzügyi forrás, amely rendelkezésre állna ami a kutatókat illeti, a tudósokat illeti, mindenki a másikra tologatja az okot. Nincs pénz, stb. stb. De hát a jó életbe ezt az eljárást ö, ö, hozzá kell igazítani ahhoz, hogy milyen súlyos a helyzet, mert most már egy pillanatot se vesztegethetünk. Minden eszközt föl kell használni, még pedig azonnal. Azt hiszem a csúcs ö, már legalább ezt ö, megtettek kisebb katasztrófák, kevesebb probléma esetén is, úgyhogy föl kell lépnünk. Egyszerűen nem tudom elfogadni azt, hogy tehetetlen szemlélője legyek egy ilyen skandallumnak, ami a szemünk előtt történik, hogy egyszerűen nem tudunk senkit onnan elhozni. Ez, ez tényleg szégyenletes, hogy Európa nem képes ezt megszervezni. És egyszerűen nem tudom, hogy hogy lehet az, hogy négy napot kellett várnia a Mitsenszan frontjernek arra, hogy valami amerikai charter elszállítsa onnan. Ez egyszerűen botrány. Az Európai Parlament legalább szavazott a múlt héten, legalábbis az egyik legjobb állásfoglalás érdekében, amit én is aláírtam, úgyhogy legalább már megtörtént az első lépés annak érdekében, hogy ezeket a nehézségeket valahogy leküzdjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az ülésünk végén talán dönthetünk arról, hogy levelet írunk-e mondjuk a főképviselő asszonynak a bizottság nevében. Michel Rivázi. Köszönöm elnök asszony a szót, és köszönet, hogy megszervezte ezt a kerekasztalt az ebola témájában. Ami engem illet, tökéletesen egyetértek Görenc kollégával. Mivel itt van most minden érintett, Március 22-én hallottunk erről a járványról. Már eltelt 6 hónap, azóta szeptember 23-a van. Egyszerűen hogy lehet az, hogy 6 hónapba telik az, hogy Obama úr döntsön a katonai bevetésről. Azóta már egyszerűen ö, óriási dimenziókat ö, ö, képvisel ez az egész probléma. Jó, hát elkezdték a munkát, de hát ez nem igazán olyan szinten, ahogy kellene. Hát nagyon sajnálom, hogy ön is itt van, de ami a hút illeti, talán nem verték az asztalt idejében, hogy mennyire sürgős a helyzet és hol van végül is az az ügynökség, amelynek kordon, koordinálni kellene a, az eszközöket, a struktúrákat? Miért nem hallunk róla? Miért az, az USA-nak kell 3000 katonát oda küldeni? De hát bocsánat, itt katonákról van szó, és nem egészségügyi dolgozókról. Ez aztán probléma lesz, mert először is ki kell őket képezni, hát minden egészségügyi dolgozókat küldenek, hiszen az országok azt kérnek, hogy utána ott kiképezzék a helyieket nem a fehérek fogják megmondani a betegeknek azt, hogy most ezt csinálják, vagy azt csinálják, hiszen a helyiekre van szükség ehhez. Az nagyon fontos, hogy bevegyék a kormányokat, és a helyieket ahhoz, hogy beszélhessenek, a médiák beszélhessenek a megfelelő információról. Két kérdésem lenne. Sierra Leone-ban, mert ugye Ibrahim Szurir nagykövet úr itt van. Sierra Leone-ban ilyen háromnapos programot vezettek be. Mi az eredménye ennek? Ők, önök voltak az egyetlen ilyen ország. Úgyhogy szeretnénk tudni azt, hogy végül mi a konklúziója annak, amit az emberek láttak az emberek otthonaiban. Nos, amikor Haiti-ban fölépett az Amerikai Egyesült Államok, hát bocsánat, vannak emlékeim erről, be kell vonni a kormányokat. Vannak olyan családtagjaim, akik Libériában vannak, és elmennek az emberek otthonaiba. A gond az, hogyha valaki meghal, vagy beteg lesz, nem akarják egyszerűen kiengedni onnan a családi otthonból. Úgyhogy a kérdésem az, hogy amikor a civil szervezetek, és gratulálok nekik, mert fantasztikus munkát végeznek, tehát amikor oda mennek a betegekhez, hogyan lehet elérni azt, hogy a betegeket elhozzák onnan, akik hát fertőznek, mert látták, hogy micsoda hihetetlen ez az ebola járvány. hát mit, mit tehetnek itt a, a, a fertőzések terén? Aztán az MSF. Hallottuk, hogy egy fiatal nő ö, megfertőződött, tehát a Médecins frontje. De miért? Hogyan? Mert hogyha ezt nem tudjuk meg, akkor senki nem akar már oda menni segíteni. Tehát, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet ezzel a járványal. Ugye Strasbourgban is föltettem a kérdést, meg vagyok lepve, hogy a tanács összejut az egészségügyi miniszterekkel, ugye felvetődött az evakuációs probléma, és erre az amerikai katonai megjelenés volt a válasz. Hát Európának is kellene tenni valamit, mégpedig a tagállamok koordinációja segítségével. Ami viszont a sürgősséget és a koordinációt illeti, ugye hallottuk, hogy mit mondott az ENSZ, van egy ügynökség, több felszerelésre van szükség. Ugye, hát ami a hút illeti, nem hiszem, hogy olyan rengeteg specialistájuk van. Ami meg a hosszú távot illeti, ott van a kutatás fejlődés, van egy P4-ünk, ugye ezek azok a, a kórházak, amelyek Gabonban az ebolával foglalkoznak. Ezek ugye állami kutatások. Na de hát már 76 óta ismerjük az ebolát adunk állami pénzeket, és a gyógyszerészeti laboratóriumokat nem érdekli ez a dolog, mert nincs profitjuk rajta. Nos, nagyon fontos, hogy nekik azt mondjuk, hogy igen, kaptok állami pénzt, de ezzel kell foglalkozni. Mert aztán holnap majd mindenféle más betegség is felüti a fejét, ez csak a kezdet. Úgy gondolom, hogy a vakcina kérdését is meg kell majd vizsgálnunk a jövőben és ebben biztos az ENVI szakbizottságnak is fontos szerepe lesz. Lola Sánchez. Eh, bueno, primero dar las gracias a los ponentes porque nos han por lo menos... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, hiszen világosá tették számomra is, hogy milyen konkrét szükségletekkel kell számolni. Sierra Leone nagykövetéhez lenne egy kérdésem. Tekintettel arra, hogy milyen fontos szerepet játszik a nemzetközi fejlesztési segély, és milyen forrásai vannak a szomszédos államoknak és az önök államoknak. Van-e önnek is azzal kapcsolatban elképzelés, hogy egy kölcsönös kapcsolat van a fejlesztési céloknak a nem teljesítése között és a járványnak a jelenlegi dimenziója között? A orvosok határok nélkül, eh, munkatársa Stokes úrhoz pedig az a kérdésem, hogy ugye világosá tette, hogy mobil laborokra, egészségügyi személyzetre és eszközökre, az elkülönítés lehetőségére van szükség. Úgy gondolja egyben, hogy vegyes eh, küldetéseket, missziókat, tehát civil és katonai résztvevőkkel összeállított missziókat is érdemes lenne oda küldeni. Ugyanis nagyon sok pénzt fektetünk ebbe eh, a dologba, és itt megfelelő prioritásokat kellene kijelölni a pénzek költésére. Köszönöm szépen. Ponga úr! Köszönöm elnök asszony a szót. Szeretnék köszönetet mondani minden eddig hozzászólónak, és gratulálni a helyszínen végzett munkájukhoz, hogy kezelik az ebola betegeket. Három megjegyzésem lenne. Az első az, hogy igaz, hogy a nemzetközi közösség bizony 20, sok idő után lépett fel. Azért hangsúlyozni kell, hogy ezt már többen is tették. Az Európai Unió bizony hozott intézkedéseket, több mint 150 millió eurót már is odautaltak. A második megjegyzésem. Ami a koordinációt illeti a nemzetközi eh, illetékesek között, erre nagy szükség van, és oda kell figyelnünk arra, hogy eh, az intézkedések koherensek és hatékonyak lesznek. Harmadik megjegyzésem is, ez az utolsó, hogy ha meg kell eh, erősítenünk a felépésünket, hogy szembenézünk a sürgősségi szükséglettel, nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy felhasználjuk azokat az eszközöket, amelyek az ottaniak rendelkeznek a jövőbeli kihívások leküzdése érdekében. Ez ugye a jó szanitér intézkedések és a jó kormányzás. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Én is megköszönöm a felszólalóknak, akik érzékletesen beszéltek arról, hogy milyen drámai a helyzet az érintett országokban. Milyen drámai helyzet mondhatni a frontvonalon, a betegséggel való harc frontvonalán, hogy milyen súlyos döntéseket kell hozni. Mindenkinek is azt gondolom, hogy együttérzésünkről kell tanulságot tennünk a orvosok, ápolónők irányában. Van egy-két kérdésem. Úgy tűnik, hogy sokan túlélik a betegséget, és kérem, hogy ezt tisztázzák. Aki túléli a betegségét, immunissá válik, vagy fertőződhet? És ha fertőződhet, illetve ha immunissá válik, akkor felhasználjuk ezt a tudományos kutatásban, a vakcina keresésében illetve abban, hogy őket képezzük ki, mint hogy már immunisok orvosi eh, egészségügyi munkatársnak. Másik kérdés pedig az urbanizációra vonatkozik. Úgy tűnik, hogy a városi populációval ez a probléma, hogy nagyon szorosan közel laknak egymáshoz. Városi járványjal van-e dolgunk? Kérdem én. Harmadsorban a Linda által mondottakra szeretnék visszautalni. Nálam az én választókerületemben is sok nyugat-afrikai él, a diaszpóra tehát igenis bevonható volna. Az a kérdés, hogy hogyan lehet őket motiválni, illetve milyen segítséget adhatnak. Csalódott vagyok, hogy nem látom a vésztervet. Még mindig nem látom a, a vésztervet, már pedig ilyen tervere szükség volna. Tudjuk, hogy nem ez az utolsó alkalom, hogy a WHO felüté, hogy a, ebben a felüté fejét, és bizony a WHO-nak egy sürgőségi tervre van szükségem egy olyan tervre volna szükség, amely azonnal alkalmazható, amikor egy betegség valahol a világban felüti a fejét. A légihíd, a laboratóriumok, a mobil stábori kórházak, a egészségügyi munkatársak kérdését meg kell tervezni, úgy tűnik például, hogy az Egyesült Királyságban egyetlen egy olyan járványügyi központ van, ahova, lehet, ahova fordulni lehet, hogyha valaki ebből a gyanús. Hát ez elképzelhetetlen, ez egy őrület. Tényleg csak az Egyesült Királyságban, illetve az EU-ban csak egy maroknyi járványügyi központ van, aki kezelni tudja, illetve izolálni tudja ezeket a betegeket. Kérdezem, tehát hogy milyen hosszú távú tervei, tervezésbe fogunk a járvány tükrében és a tapasztalatok fényében. Köszönöm szépen. Gerrero képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy általános megjegyzésem lenne, aztán lenne egy kérdésem és egy javaslatom, és az általános megjegyzésem az, hogy valamennyi szakértő, aki itt az előbbiekben nyilatkozott, a különböző intézményeknek a képviselői, mindannyian arról beszéltek, hogy a források a járvány dimenzióit tekintve nem elegendőek. És ez a forrás hiány tekintettel a járványban megbetegedettek számának exponenciális növelésére aggasztó. Az Európai Unió reagált, de a fenntartott pénzügyi források, tehát csak másra elköltött pénzügyi forrásokat bocsátottak rendelkezésre, illetőleg egyéb segét adtak. A tagállamokat arra kellene felszólítanunk, hogy hozzanak létre egy tizedik európai fejlesztési alapot, és a humanitárius válság megoldására további forrásokat bocsássanak rendelkezésre. A kérdésem pedig a következő. Mi európai intézményként hogyan tudunk segíteni abban, hogy a válságot jobban kezeljék? Hiszen az ilyen humanitárius válságoknál az igazi stratégiai probléma mindig az, hogy egységben, egyben kell tartani a menedzsmentet, és ott helyben kell egyeztetnie mindenkinek. Ez nem feltétlen került több pénzbe, ez inkább egyfajta megfelelő eh, válságkezelési eljárást igényel. Az javaslatom pedig a következő, és ezzel akkor rögtön a nyilvánossághoz is fordulok. Sajnos az a helyzet az ilyen humanitárius válságok esetében, eh, hogy ott helyben tönkre mennek a dolgok, a rendszerek, és ezt nem feltétlenül látjuk a médiában. A saját országomban volt két ebola gyanús eset, és ahogy ez a nyilvánosság elé került, a közvélemény elé került, ez gyakorlatilag, gyakorlatilag rövid időre megjelentek a fő műsoridőkben, a médiában, és aztán gyorsan a feledés homája borult rájuk. Amit tennünk kell, véleményem szerint, az az, hogy a nyilvánosságot, a közvéleményt eh, mozgósítjuk, tudatosítjuk a problémát a nyilvánosságban, és adott esetben petíciót is eh, küldünk a tagállamoknak a holnapi New Yorki donor konferenciára tekintettel is, amiben felszólítjuk őket erre. A legkülönbözőbb nemzetközi szervezeteknek, akik ott helyben jelen vannak, eh, forrásokra van szükségük. Mi, a mi tagállamaink kormányai, akik New Yorkban holnap ott lesznek a donorkonferencián kötelezettséget kellene, hogy vállaljanak, hogy további forrásokat biztosítanak a már rendelkezésre bocsátott források mellett. Erre kell tehát felszólítani őket. Biztos vagyok benne, hogy tájékoztatnak majd arról, hogy e hét pénteken mit terveznek az ENSZ-ben. Entájn úr az utolsó képviselő, aki felszólal, és utána megadom a Guinéi nagy követnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a nagyköveteknek, Szeretnék köszönetet mondani a nemzetközi szervezetek képviselőnek, a orvosok határok nélkül képviselőnek és másoknak. Köszönjük a tájékoztatást, aminek nagyon nyugtalanító volt a tartalma. Az előttem szólók újra és újra szóltak már arról, hogy kérdés, hogy az idő múlásával mi oldódik meg. Úgy látszik, hogy a végleges megoldásnak a megtalálása az még időbe telik, de hát itt sietnünk kell, tempósan kell haladnunk, hogy helyben ott most már hatást mutassanak az erőfeszítéseink. Stokes úrhoz az lenne a kérdésem, hogy ugyebár nincsen gyógyszer, nincsen ellenszer eh, az ebolára. Mit jelent ez pontosan? Mit jelent a régió lakosai számára? Mit jelent ez globálisan az emberek számára? Kulturális korlátokkal, eszközökkel tudjuk a járvány terjedését megakadályozni? Mit jelent ez tehát pontosan? Aztán a WHO képviselőihez pedig az lenne a kérdésem, hogy 2000-2003 között volt már egy ebola járvány Afrikában, és egy nagyon magas elhalálozási arányjal párosult ez már akkor is. Tehát tudnunk kellett, tudhattuk, hogy mennyire veszélyes ez a betegség, ez a járvány. Ez az újabb kitörés a járvás, járványnak csak arra vezethet vissza, hogy az emberek nagyon mobilisak, és ezért régiókon, országok határain át is tovább viszik, terjesztik a betegséget hiszen itt most már nem csak egy-egy érintett régióról van szó, hanem adott esetben globális járvány elterjedésétől tarthatunk. Köszönöm. Mielőtt megadnám az EU képviselőinek a szót, megadom Szila nagykövet úrnak, a Gini nagykövetnek a szót. Három-négy percben. Mert valóban az Európai Bizottság képviselőt is meg akarjuk hallgatni. Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is, hogy lehetővé tette, hogy itt lehessünk. A brüsszeli eh, gínei eh, nagykövet vagyok, eh, és most mi vagyunk az AKC elnökei. 19 országot tömörít ez a szervezet, úgyhogy most a hat hónapos AKC elnöki minőségemben szólok önökhöz és remélem, hogy a jövőben is csatlakozhatom majd, akár itt Brüsszelben vagy Strasbourgban az olyan ülésekhez, amelyek ezzel a témával foglalkoznak. Mindenesetre köszönöm a mostani meghívást. Nos, a márciusban kitört járvány Gineában tört ki, és akkor már is drákói intézkedéseket hoztunk, hogy felvegyük a harcot a betegséggel szemben a Médszerszal Frontier rendkívül aktívan lépett fel, kiváló munkát végeztek. Május-júniusban úgy gondoltuk, hogy sikerült visszaszorítani a betegséget. Sajnálatos módon azonban július-augusztusban újra kitört a járvány, nyilván az utazások miatt, Sierra Leone és Líbia vonatkozásában, és ennek katasztrofális eredménye lett a három országra. Sierra Leone nagykövete köszönet neki, aki az Unió nevében szólt, ahol mi is tagállamok vagyunk, elmondta, hogy milyen intézkedéseket hoztunk az ebola járvány leküzdése érdekében. Komolyan szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniónak, az Egyesült Államoknak, a Médecins Sans Frontiernek, a hú az Egyesült Államoknak és Franciaországnak, hiszen mobilizálódtak, akár csak Nagy-Britannia és az összes tagállam, hogy segítsenek nekünk. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi nemzetközi segítség igen jelentős méreteket öltött, annak ellenére, hogy kicsit későn jött, mégis nagyon köszönjük és üdvözöljük ezt a segítséget. Jelenleg New Yorkban vannak az államfők, akik holnap után egy csúcson vesznek részt, Ban Ki-moon ENSZ főtitkár szervezésével az ebola témában. Ugye lesz egy klímaváltozási csúcs, illetve folyik már, azután az eboláról lesz szó. És úgy gondoljuk, hogy a Manori folyó térségében található négy ország megfelelő intézkedé, információkat szolgáltat majd. Sajnos nincs vakcina, nincs gyógyszer, úgyhogy pillanatnyilag a megelőzés és az információ, a figyelem felkeltés, illetve a különböző szanitéri infrastruktúrák megerősítése a megoldás. Ezért köszönjük az egyes országok támogatását ebből a célból, de úgy gondoljuk, hogy azért még lehetne segíteni. A Brussels Airlines, az Air France például azok a légitársaságok, amelyek továbbra is repülnek hozzánk, és ez nagyon fontos, mert nem szabad, hogy izolált helyzetbe kerüljünk, hogy elszigetelődjünk, Ellenkezőleg a kapcsolatokat meg kell erősíteni országainkkal. Végül pedig engedjék meg, hogy az LKC nevében, a 78 ország nevében azt kérjem az Európai Parlamenttől, hogy Brüsszelben egy szolidaritási konferenciát sürgősen szervezzen meg, hiszen a terrorizmus elleni harc is nagyon fontos, de ugyanolyan fontos az ebola elleni harc is. Szükség van a mobilizációra, hogy ezt a harcot ezzel a betegséggel szemben megnyerjük. Tehát azt szeretnénk, hogy ahogy a Sahel témájában már volt konferencia, legyen nemzetközi konferencia, mégpedig sürgősen az eboláról itt Brüsszelben, és a konferencia során ne csak a közvéleményt tudjuk felhívni arra, hogy szükség van arra, hogy tudjanak erről a betegségről, hanem a nemzetközi szervezetekhez is fordulhassunk. Asszonyom, még egyszer köszönet mindazért, amit tettek, eh, értünk, de úgy gondoljuk, hogy még meg lehetne erősíteni ezeket. Még egyszer köszönöm, és nyitottak vagyunk minden kérdés megválaszolására, ha elhangzanak. Köszönöm. Köszönöm, nagykövet úr. A javaslatát továbbodjuk az AKC-ben dolgozó kollégáinknak. Tudjuk, hogy önök a soros elnökök, és ezt nagyra is értékeljük, lesz miről beszélniük. Most az EU oldaláról Swanson úr, az ECO főigazgatója, a DEFCO főigazgatóságot ketten képviselik, nem tudom ki akar felszólalni, Veronik Lorenzo és egy másik képviselő, aztán Peter Piteris Ostrup úr a külügyi szolgálattól. Nem tudom, hogy az EU egy hangon szólal fel, vagy megosztják az időt, de a koordináció kérdése nagyon fontos. Én magam most az elnöki székben például nem tudom, hogy ki koordinálja a fellépést, és talán az EU-ban sem tudjuk, hogy ki koordinál, legalábbis hallanunk kellene, hogy hogyan koordinálják az EU fellépését, nem volna célszerű, hogyha három szolgálat ismételné ugyanazt. Négy perc, biztos vagyok benne, hogy sok kérdést intéznek önökhöz, és már intéztek is, tehát parancsoljon. Elnök asszony! nem fogok koordinálni itt most a találkozón, hanem csak azt akarom mondani, május óta szorosan együttműködünk, főleg nyáron naponta vagy két naponta koordinációs találkozót tartottunk a sürgősségi válaszadó központba. Rengeteg kapcsolatot ápoltunk a, a országokban dolgozó munkatársokkal, de Szarával, és a washingtoni kollégákkal is együttműködünk, tudjuk, hogy a különböző intézmények mit tesznek, és kiegészítjük egymást. Más-más a specialitásunk, és próbálunk ezekhez ragaszkodni, és az ügy halad. De egy nagyon általános észrevétellel kezdeném. Ez egy klasszikus példája annak, hogy nem eléggé definiáltuk az ellenállási menetrendet, hogyha közösen egy, ezekben az országokban kiépítettük volna az egészségügyi rendszert, akkor nem jutottunk volna ide. Tehát ebből is tanulhatunk, és a tanulságokra vissza is kell térnünk másodszorban. A politikai lendületről. Nem értek, azaz nagyon egyetetek Görenc kollégával, hogy politikai lendületet kell adni az ügynek, és a külügyi tanács ülés napirendjére augusztus elején felvettettük ezt a kérdést, és az állam és kormányfők is világos döntést hoztak, azért, mert én meg sokan úgy éreztük, hogy nem megfelelő politikai figyelmet fordítunk erre a kérdésre. Mi nem mi vagyunk az USA kormánya, ezért ezt látni kell a tagállamok forrásaira kell építenünk, és a tagállamok azzal küzdködnek, hogy hogyan tudják a forrásaikat alkalmazni. De hát mi nem rendelkezünk egy parancs és ellenőrző struktúrával itt az EU-ban. Voltak éppen mindenki számára lehetősvé akarjuk tenni, hogy hozzájáruljon a problémák megoldásához, és az Európai Tanács által adott mandátum erre hatalmaz fel bennünket. Catherine Beard azt kérte, hogy a sürgőségi tervet láthassuk. Ezt kértük az Európai Tanácstól, hogy bízzon meg bennünket azzal, hogy létrehozhassuk a tervet. Ezt kiküldtük a tagállamoknak, 48 órán belül ki kellett tölteniük a kapacitásiuk, hogy milyen személyes um, védő berendezést biztosítanak, milyen tábori kórházakat tudnak biztosítani, hogyan tudják a medivapkot támogatni. Nem azt jelenti ez, hogy elégedett volnék, de látni kell, hogy lassan felépül a változás, de az önök támogatására is szükség van, és a Strasbourgban hozott állásfoglalás jó politikai lendületet adott ennek az ügynek. Obviously, uh, we are in very close contact with the people. Szorosan együttműködünk persze a New Yorkban dolgozó kollégákkal. Um, a nagykövet elmondta, hogy ez a második nekifutás csütörtökön lesz még egy találkozó, és persze a washingtoni találkozóra is elmegyünk, de világos, hogy Európának meg kell felelni az elvárásoknak. És most már a pénzügyekről beszélek, teljesen őszintén szólva azt gondolom, hogy le vagyunk maradva, nem annyira persze. Valaki azt mondta, hogy márciusban láttuk az első jeleket. Büszke vagyok arra, hogy az e- első extra pénzeszközt millió eurót nem olyan sok, de mégis csak márciusban utaltuk miatt. Mi voltunk az elsők, akik reagáltunk. Aztán júniusban két-három további milliót utaltunk át, aztán amikor láttuk, hogy súlyos a helyzet, Pibalx biztos 140 milliót frontloadingban biztosított az ügyre arra, hogy elinduljon tehát a fellépés. Ott vagyunk, azt kell, hogy mondjam, hogy a labdán rajta vagyunk, az ügyön rajta vagyunk, a tagállamok fel, erősíték a fellépéseiket. Te, néhány nappal ezelőtt még csak 10 millióról olvashatunk az újságban, most már 78 milliótról olvashatunk Didiervel is együttműködök, meg a DEFCO-ban dolgozó kollégákkal egyszerűen biztosítani akarjuk, hogy az én projektjeim gyorsabbak legyenek, mint amit ők tudnak végrehajtani, hiszen általában a DEFCO hosszabb távú célokat követ a fellépésében. Azt gondolom tehát, hogy extra pénzt sikerül még megtalálni. Hogy a ö, rendkívüli tartalékokhoz hozzá akarnék nyúlni, vagy nem, erről még nincsen döntés, de hogyha ezt meg akarjuk tenni, akkor az önök támogatására szükség van, bár a mai vita után azt gondolom, hogy ezt a támogatást meg lehet kapni, de mindenképpen pontosan tudni kell, hogy mire is fordítják a pénzt, hogyha ezt a pénzt valamire le lehet majd hívni. A medivakról még és a nagy terhek légi szállításáról, azt gondolom, hogy mi mindent megtettünk, hogy, hogy arra biztosok a tagállamokat, hogy dolgozzanak együtt, és örömmel olvastuk a francia kollégák anyagát, amely arról beszélt, hogy egy közös légi eh, szállítási um, szolgáltatást kell biztosítani. Nem olyan könnyű ez, hiszen normál szabályok alapján minden tagállam a saját állampolgárainak evakuációjáért felel, stb. stb. De a probléma az, hogy vannak olyan tagállamok, amelyik nem rendelkeznek ezekkel a kapacitásokkal. Ráadásul az MSF-ben nemzetközi munkatársak vannak, nem csak EU tagállamok állampolgárai dolgoznak itt, és nevetséges és síralmas volna, hogy az, e- az orvosok határok nélkül egy amerikai repülőt kellett, hogy béreljen, hogy valakit kiröpítsen az érintett országból. Holnap a tagállamok polgári védelmi hatóságaival találkozom, és azt fogom kérni tőlük, hogy egyeztessenek a humanitárius szervezetekkel, a külügyminisztériumokkal, annak érdekében, hogy megszervezzék a evakuációt, és Rómában hétfőn is találkozom velük az önök által adott uh, sürgetést üdvözöljük, de kérem lássák, hogy mindenki jó szándékkal lép fel, és mindenki kerésé megoldást uh, egy sor példával tudnék adni, hogy ilyen szigetelő légbuborékokat eh, installáltunk a polgári repülőgépekre azért, hogy a fertőzötteket szállítani lehessen. Összességében ugyanakkor keressük annak a lehetőséget, hogy ne párhuzamosan lépjünk fel. Um, Nabarót, Rikket és a munkatársaikat a helyszínen akarjuk helyzetbe hozni, meg tudják oldani a problémát, és a strukturális segítséget akarunk nyújtani. Ez tehát a helyzet, fenntartjuk a lendületet, a politikai vita homlok terében tartjuk ezt a kérdést, egy informális egészségügyi miniszteri ülésen is nap Krisztalina vezetésével foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és ezt a lendületet, politikai lendületet fenn akarjuk tartani. Köszönöm. Nem tudom, hogy a DEFCO részéről ki van itt. Um, yeah, okay, thank you. Merci, Madame Présidente. Je vais juste... Köszönöm, elnök asszony, csak néhány szóval egészíteném ki a hallottakat, mert az ECO főigazgatója már mindent elmondott. Nagyon jó, hogy emlékeztetünk arra, hogy mi történik most, ami a költségetést illeti úgy, hogy ami a költségvetési támogatást illeti, ha szükség van erre, sajnos a feltételek nem teljesültek, úgyhogy mindenképpen biztosítani kell azt, hogy a teljes összegeket sikerül rendelkezésre bocsátani, nyilván biztosítva azt, hogy az államháztartás megfelelően működik. Miért fontos ez? Azt hiszem, hogy nagyon jól fogalmazta ezt meg a nagykövet úr, hogy Sierra Leone és Liberia 3-4 százalékos növekedési visszaesés tapasztal most. Most a Világbankkal és a, az IMF-fel tárgyalunk erről biztosítani kell a szociális ágazatokban mindenképpen a vére kifizetését, az egészségügyben, az oktatásban, de ugyanakkor a biztonsági terület ágazat is nagyon fontos, és más civil területek is. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek az államok a továbbiakban is biztosíthassák ezeket a kifizetéseket, úgyhogy ezért is támogatjuk a költségvetési területet. Pivax biztos úr azt is bejelentette, hogy a humanitárius és a fejlesztési területek közötti kapcsolatot biztosítani kívánjuk, hogy a civil szervezetek, akik az egészségügy terén aktívan felépnek, de ugyanakkor az élelmiszer, a víz biztonsága terén is támogatásra leljenek a válság visszaeső ágazatában is, bár ez még sajnos nem jellemző pillanatnyilag, tehát hogy az átmenetet is biztosítani tudják. Az amerikai fél is elmondta, hogy együttműködünk az Afrikai Uniós program keretén belül. Visszatérve a három államra, Sierra Leone-ba, Libériáról sokat beszéltünk. De igaz, hogy Guinea is nagyon fontos, úgyhogy az egészségügy terén ott is próbálunk biztosítani megfelelő alapokat. Az egészségügy terén továbbra is fellépünk, a további költségvetési időszakokban is, és azt hiszem az is elhangzott, hogy hosszú távon is fontos fellépni, hogy az egészségügyet bevegyük a legfontosabb intézkedések körébe. Aztán ami a biztonságot illeti, a három ország esetében rugalmas eljárást alkalmazunk, ezt már a főigazgató úr is és Pivax biztos úr is elmondta. Aztán, ami a ö, fejlesztési alap ratifikációját illeti, ez is nagyon fontos, ö, hiszen pillanatnyilag, amíg a 11. Ö, programot nem ratifikáltuk, ö, minden olyan összeg, amit nem irányoztunk elő, tulajdonképpen tárgyalások alapját képezi a többi AKC ország vonatkozásában. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a ratifikáció prioritás, ha 2015-ben a továbbiakban is támogatni kívánjuk az ebola járvány válságot, de más területeket is köszönöm. Köszönöm, most pedig Stubbs úr a külügyi szolgálat részéről. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, köszönöm a szót. Én a külügyi szolgálatot képviselhetem itt ma, és először is azt szeretném hangsúlyozni, amit Klaus már mondott, hogy napi, néha óránkénti kapcsolatban vagyunk mi az összes szolgálat egymással, és azok, akik részt vesznek a krízis kezelésében, nincsenek is mind itt, hiszen a Digi Sankóval, illetve a Digi Move-val is szorosan együttműködünk, nekik is fontos, rájuk is fontos szerep hárul. Például biztosítandó azt, hogy a légitársaságok nem mondják le a járataikat, melyek a régióba és a régióból repülnek. Mint hogy megosztjuk egymás között a különböző főigazgatóságok, megosztják egymás között a munkát, és szorosan koordináljuk a munkát, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy egyik prioritásunk maga az Outreach program. Az Outreach program sok összeállóból áll. Illetve az Outreach az, hogy elérjük a régiót. Azt látjuk, hogy a régió sok kormánya nagyon gyorsan, szigorú döntéseket hozott, lezárták a határokat, korlátozták a légiközlekedést a régió országai között. Mi pedig minden rendelkezésünkre álló diplomáciai eszközzel próbáltuk ezen a szigorú intézkedéseket puhítani, eh, befolyásolni az országokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy jelentősen javult a helyzet, például az akrai és a dakai repülőtér is eh, nyitva áll, és innen lehet a légi hidakat mind az anyagot, mind a munkatársakat be is kiröptetni, hogyha erre szükség van. Tehát a politikai hatásgyakorlás, vagy outreach, ha ezt az angol fogalmat mondhatom, nagyon fontos a közvetlenül érintett országok irányába, hiszen, de nem csak az ő irányukba is, hiszen a szomszédos országok irányába is tovább kell adni az üzeneteket. A második befolyás gyakorlás pedig az EU tagállamai irányába érvényesül. Ahogyan Klaus is mondtam, az EU intézményeinek nincsen kapacitása. Tehát más nem tehetünk, mint hogy elérjük, megszólítsuk az országokat, és az érintett országok kormányainak bemutassuk az igényeket, de hát az országoktól függ, hogy választ adnak-e vagy sem. És itt a szakbizottságban lehet, hogy nagyon markánsan fogalmazunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez idáig nem látjuk azt, hogy a tagállamok törnék magukat, hogy teljesen eleget tegyenek a megkereséseknek. Mondjuk a mm, orvosi személyzet evakuációjára vonatkozó megkereséseknek. Márpedig tisztában vagyunk vele, hogy mennyire sürgető a helyzet, és tisztában vagyunk mindazzal, amiről az orvosok határok nélküli, nélkül igazgatója beszámolt. A fő kérdés tehát az, hogy a politikai döntéshozók, a politikusok hogyan döntenek. Két utolsó észrevétel. A Bissau Giniában meghalt munkatárs az EU finanszírozásában lévő projektben dolgozott, és ez ilyen módon nagyon súlyosan érintett bennünket az ő a munkatárs halála. Végezetül az is a feladatunk, hogy a szolidaritásról tegyünk bizonyságot nem csak a kormányok részéről, hanem az Európai Parlament részéről. Ezért nagyon fontos, hogy Ilyen módon is a tagállamok képviselőivel való találkozóval is kifejezésre juttassuk a politikai szándékot, és ezeket semmiképpen sem mondjuk le. Köszönöm szépen már, mint a találkozókat. Köszönöm szépen, két kollega kéri még a szót, azután pedig megadom a térségből jövő vendégeinknek a szót, hogy reagálni jönnek arra, amit az EU intézményeinek képviselői, illetve a képviselők mondtak, de melyre a képviselő majd Sárgőrenc? Oké, okay, muy brevemente para contribuir al debate. Nos, igen, nagyon röviden a, a hozzászólásom a vitában. Ha az orvosok határok nélkül azt mondja, hogy a járvány nem vonható ellenőrzés alá, akkor ez is egy jele annak, hogy itt a megbetegedések száma az megsokszorozódott a WHO által elmondottak is példátlanok. Tehát itt azért többről van szó, mint egy egyszerű vészhelyzetről. Minden válságnak három fázisa van, a kezdete, a sürgőssé válás, vagy az akuttá válás fázisa, és utána a megszüntetésnek a fázisa. Azt kell, hogy mondjam, hogy most az a fontos, hogy elkülönítsük a betegeket, kezeljük őket, és a lakosokat, akik még nem érintettek, evakuáljuk. De jó lenne, hogyha mindezt valaki persze koordinálná és ellenőrizné. És még egy megjegyzésem lenne, lenne még sok, de itt az ajánlását követtem. Enrique Guerrero ajánlása vagy javaslata rendkívül érdekes. Spanyolországban nem kettő, hanem egyébként három eset volt, volt egy haláleset, egy másik esetben is súlyos betegről van szó, és a harmadik esetben is csak Isten segítségében bízhatunk. Úgyhogy Erike Gererónak a javaslata számomra érdekesnek tűnik. Azt mondtad ugye, hogy itt politikai itt téren is sokkal nagyobb súlyt kölcsönözhetnénk ennek a ügynek. Szerintem is így van, ez a következő időszak feladata. Nagyon rövid leszek. Amit Swanson úr mondott, és amit a külszolgálat képviselője kívül megérintett, a tagállamoknak is fel kell vállalniuk a felelősségüket. A tanácsot minden ülésre meghívjuk, és szeretném, hogyha megmagyaráznák részletesen, hogy mit akar tenni ebben a rendkívül kényes helyzetben. De hallgatnak főleg egy egész mandátum alatt, ezt nem lehet egyszerűen elfogadni. Én azt szeretném, hogy mondják el, hogy hogyan akarják fölvállalni a felelősségüket. Köszönöm. Azt gondolom, hogy írásban kell folytatni majd ezt a munkát, illetve a felvetésénket írásban megfogalmazni. Egy sor vendégünk van, nem tudok mindenkinek túl hosszan időt adni, de kérdezem, hogy ki szeretne választ adni maximum két percben, nagykövet úr, kéri a szót? Köszönöm szépen. Az válaszadás kérdése. Úgy gondolom, hogy a katonai válaszadás felhívta a lakosság figyelmét is és mindenki tisztában most már a veszélyekkel. Megszűnt az, amikor nemet mondtak az ebolára, azt mondták, hogy nem is létezett. El eleinte azt mondták, hogy nem is létezik ilyen vírás. Nehéz volt elfogadni a valóságot, sokan nem vetették alá magukat a kezelésnek, nem mentek el a kezelőközpontokba, de ennek a fázisnak vége van. A második előnye mindennek abban rejlik, hogy azáltal, hogy három napra el volt zárva az ország a külvilágtól, azt mutattuk, hogy elkötelezettek vagyunk a külvilág irányába, a nemzetközi közösség irányába. A kormányunk nagyon komolyan veszi ezt a kihívást. A harmadik kihatás pedig abban áll, hogy az emberek már jobban tisztában vannak a közegészségügyi kényszerekkel és elvárásokkal, és nagyon tudatosan étkeznek és tisztálkodnak, és figyelnek arra, hogy a környezetüket egészségesen és tisztán tartsák. Amikor a betegség felütötte a fejét, a, ebben az időben a malári és a kolera is felütötte a fejét, tehát nagyon nehéz volt a helyzet, és felhívtuk a, a lakosság figyelmét. Egyszerűen a közoktatási programot indítottunk, figyelemfelhívó programot indítottunk az országban. Az is egy kérdés, hogy az ebola kihat-e a fejlesztési céljainkra. Hát persze, hogy kihat, ahogyan a DEFCO főigazgatóság képviselő is mondta. A fejlesztési céljainkat nem fogjuk tudni elérni megakadtak a fejlesztési munkák, azt mondhatjuk, hogy a gazdaság is megakadt, eh, megrekedt országunkban. A gazdasági szereplők eh, szörnyű akadályokkal küzdködnek, eh, a légi kikötők, illetve az érintett országok kikötői nem működnek, vagy pedig nagyon akadályoztatva működnek. Hiszen gyakran a kikötők nem kezelik a hajókat, vagy pedig az ebola járvány által sújtott országokból jövő hajókat pedig nem engedik kikötni a nemzetközi kikötőkben. Tehát nagyon sokrétű, regionális és nemzetközi nehézséggel küzdködünk mondjuk azért, mert egy ebola fertőzött országba jön egy hajó, az még nem jelenti azt, hogy az ebola járványt is magával cipeli, tehát ezen érdemes volna gondolkozni. Köszönöm szépen, nem tudom, kéri-e bárki még a Medicine San Frontierről től például a szót? Mert mondom, hogy saját kezdeményezésű jelentést fogunk készíteni, most tényleg a sürgőségi kérdésekről szeretnék beszélni. Egy-két felvetésre szeretnék reagálni. Egy-két kérdésre Volt egy nemzetközi munkatársunk, aki megkapta a betegséget, ő az első a 350-ből, akit elküldtünk. Az emberek a, kevesebb, mint egy órára bemennek a magas kockázatú zónába, és mindenki figyel a másikra, hogy senkinek kövessen le hívát, védőöltözetben van megfelelő ki, ö, képzésben rendel, képzést kaptak, de egy ember mégis elkapta a betegséget. Ez talán azzal magyarázható, hogy az ebolában az elkülönítés a lehetőség megakadályozok a dehidrációt, ez az egyedüli, amivel segíthetünk, illetve megakadályozok, hogy további betegséget elkapjanak, és reméljük, hogy az immunrendszerre legyőzi ezt. 40-50 ágyas kórházakkal dolgoztunk, de most például Monróviában 200 ágyas kórházat kezelünk, amiből hamarosan 400 ágyas kórház lesz, és a kezelés a munkatársak számára egészen más kihívásokat jelent. Ez a legnagyobb, a világ történetében valaha felállított legnagyobb elkülönítő ebola elkülönítő egység hatalmas nyomás nehezkedik a munkatársakra, hogy fogadjanak be még betegeket. Monrovia és az agglomerációból is odautaznak az emberek nagyon messziről, hogy felvegyék őket a kórházba, és el kell őket utasítanunk, illetve ha nem, akkor még több betegünk van. Azt látjuk tehát, hogy tényleg emberekre van szükségünk, hogy katonákra, eh, mi azt mondanánk, hogy igenis a segélyszervezetekre, a polgári eh, szolgálatokra, a katonákra is szükség van, de hatalmas fegyelemmel kell fellépni, és világos eh, utasításos rendszerben kell működni, és ezért talán ebben az esetben a katonaság igenis segíthet, és egy hozzáadott értéket biztosíthat. Mert még a közösségi kezelőközpontokban is nagyon szigorú normákkal szabad csak fellépni, máskülönben eh, a malária betegeket eh, az ebola betegekkel eh, keverjük össze a megfigyelőkben, és ilyen módon a betegségek keveré, keveredéséhez is hozzájárunk. Tehát még az ebola közösségi központok esetében is hihetetlen szigorral kell eljárnunk. Ez mindez persze arra hívja fel a figyelmünket, hogy szalad az idő, nincs időnk, egész egyszerűen a lehető leggyorsabban kell fellépni, minél továbban várunk, annál nagyobb az esély, hogy egy negyedik, ötödik államra is átterjed a betegség. És hogy kisugárzik a betegség, elterjed a betegség a szomszédországokra is és minél kevésbé tud, egyre nehezebb ezen nagy eboda elkülönítő kórházakat is menedzselnünk. Itt is a sebesség, a tempó határozza meg a munkánk sikerét. Köszönöm szépen. Még maximum 5 perc áll rendelkezésünkre a további felszólaló, akar -e még valami nagyon sürgetőt mondani? Nem? Akkor köszönöm szépen, de parancsoljon, tessék parancsoljon. Just, just quickly, um... Csak nagyon gyorsan nevezetesen, hogy nagyon gyorsan fel kell töltenünk a kapacitásainkat. Öt országot érintett ez a terv. Nos, rendkívül aggasztó a helyzet itt. Ami tavaly a Fülöp-szigeten történt, 115 ö, egészségügyi csapatunk volt ott, úgyhogy ennél már jóval többen rendelkezünk itt. És megismételném a felhívást, hogy a polgári védelmi szervezetek nagyon fontosak az ilyen jellegű esetekben, a nemzeti katonai hadsereg is, ugyanis, hogyha megnézzük a különböző grafikonokat, a potenciális jövőbeli esetőségekről, nem elég a jelenlegi kapacitások, rendelkező álló kapacitások mennyisége. Azt hiszem, hogy össze kell fognunk. És csak egy kérdésre gyorsan válaszolva, ami az immunitást illeti a betegek vonatkozásában. Mondjuk nem mindegyikük százszerzelékosan immunis, és már nagyon sok esetben alkalmaztuk őket, például, hogy menjenek oda a közösségekbe és ösztönözzék az embereket. Az egészségügyi evakuáció kérdése rendkívül fontos volt, hogy azok, akik segítenek, az önkéntesek biztonságosan odaérkezhessenek és eljöhessenek. Washingtonban, New Yorkban is volt két ülés ebben a témában. Guerrero úr javaslatát amelyet szinte minden kollega támogatott, az volt, hogy sürgősen levelet küldjek a bizottság nevében a tanács elnökségének, illetve a főképviselő asszonynak is. Még mindig nem igazán tudom, hogy ki az, aki az evakuációért felelős. Tehát pontosan kellene tudni, hogy ki lesz ott ezeken a kulcsfontosságú üléseken, és ki az, aki intézkedni fog, hogy tényleg időben és gyorsan intézkedjünk is aztán majd meglátjuk, hogy hosszú távon mi a helyzet. Még egyszer nagyon köszönöm mindannyiuknak, a szakértőknek, a hozzászólóknak, az EU tisztviselőknek, akik eljöttek ma és hozzászóltak. Nagyon köszönöm a tolmácsoknak is, hogy ilyen elnézőek voltak. El szeretném mondani, hogy a meghallgatások miatt a jövő heti szakbizottságülést elnapoltuk. Hétfőn és kedden esténként két biztos jelöltet hallgatunk meg, de a koordinátorok majd ezt elmondják, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy eljöttek ma délelőtt, ezzel lezárom az ülést. I should have said we have this afternoon, of course, at three o'clock the meeting. Bocsánat, mondanom kellett volna, hogy természetesen három órakor az éghajlatváltozással, a, szava, a szavazással, a Szakarov folytatjuk az ülés délután.